Ja, guten Morgen, ich... Äh, Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek, hogy ilyen későn kezdjük. Mindenkitől elnézést kérek, és hát 48 tolmács is van, aki arra vár, hogy dolgozhasson. Folytatjuk a munkát, üdvözlöm az Európai Bizottság főtitkárát, Italiano urat és Graf urat, és Tomi Mogurucát is természetesen az Európai Szemveszék képviseletében, akinek rögtön szót is ugat. Tomi Muguruca úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, igen tisztelt főtitkár úr. Örülök, hogy újra itt lehetek a szakbizottságban, hogy a számvőszék vizsgálati eredményeit bemutassam az EU bizottság igazgatási költségeiről lesz ma szó. Elmúlt hetekben az eredményeket már bemutattam a több éves pénzügyi keret 5. fejezetével kapcsolatban az administratív kiadásokról van szó. Arra az eredményre jutottunk, hogy a becsült hippa arány 0,6% ezen a területen. Ez az az érték, ami nagyjából megfelel az előző éveknek, és ami ö, nem éri el a ö, lényeges hiba arány határt, a küszöböt. Ö, 100 ilyet vizsgáltunk, és 48 ö, ö, vonatkozott a bizottságra. Gyenge pontokat is sikerült találnunk. A személyzeti költségeknél például például a kifizetést intéző iroda, és az Európai Bizottságnak azt javasolnánk a személyzeti politikában tegyen lépéseket annak érdekében, hogy kellő időben az összes információs dokumentum rendelkezésre álljon, mondjuk a nyugdíjak összefüggésében, vagy a családi juttatások összefüggésében. Az éves jelentésünk arra mutat rá, hogy a korábbi évek gyenge pontjai még jelen vannak, erre felhívjuk a bizottság figyelmét. Igen, tisztelt képviselők, ennyit a bevezetnek elmondani, amennyiben kérdésük van rendelkezésre állok. Köszönöm szépen a számvőszék éves jelentése mellett a bizottság follow-up jelentését is megbeszéljük, az éves jelentést a főtitkár részéről is megbeszéljük, hiszen a főtitkárság itt rendszer szintű szerepet játszik, amikor az éves jelentést állítjuk össze. Italiano úr parancsoljon, főtitkár. Köszönöm, elnök asszony. Örömmel látogatok Önökhöz el a második eh, alkalommal is, a bizottság főtitkáraként. Köszönöm a számbevőszéknek a jelentést és a rövid bevezetőt. És külön köszönet illeti az előadót a jó együttműködésért és a meghallgatáson tanúsított nyitottságért. A számvevőszék a költségvetés mentesítésben nagyon fontos szerepet játszik. Valamennyiünk érdeke, hogy a költségvetést jól hajtsák végre az intézmények, és megfogható eredményeket produkáljanak a választók számára. Csökkent a hiba arány 4,4-ről 3,5%-ra. Mm, jó azt látni, hogyha odafigyelünk és a tagállamokkal szorosan együttműködünk, akkor képesek vagyunk ezt az arányt csökkenteni, 80%-át ugyanis a pénzeknek ők költik el. Külön hangsúlyt helyeztünk ebben az évben a teljesítményre. A harmadik fejezete a Horizont 2020-as programról szól a jelentésnek, és az derül ki belőle, hogy nem csak jól kezelték ezeket az alapokat, hanem végre azt mondhatjuk, hogy a céloknak megfelelő eredményeket értünk el. A költségvetési teljesítmény elvet minden területen próbáljuk alkalmazni, és a bizottság belső működését folyamatosan ellenőrizzük annak érdekében, hogy ezeket a célokat, elveket folyamatosan teljesítsük. 2015-ben a 2015-ös év mentesítéséről most külön, szólnék. Nagyon sok kihívás volt abban az évben, költségvetési értelemben is. Több válság sújtotta az Európai Uniót, a menekült válság volt a fő prioritás, terrorista támadások voltak, a mezőgazdasági exportok visszaesése, Görögország pénzügyi válsága, és még nem is soroltam föl mindet. Az EU költségvetése ezért súlyos nyomás alá helyeződött ö, okosan kellett és rugalmasan ö, használnunk az eszközöket. Ez a helyzet rámutatott arra, hogy több együttműködésre van szükség váratlan helyzetek esetén. Éppen ezért még több rugalmasságot javaslunk a féléves értékelés során. A 2015-ös év a stratégiai beruházási alap létrejöttének éve is volt. Erre nagyon szükség volt, már egy kritikus fellendülési időszakban előre hoztuk a ifjúság munkanélkülisége ellen küzdő alapok pénzeit, és sikerült is eredményeket elérni, visszaszorítani a fiatalok munkanélküliségét. Nem csak válságkezeléssel foglalkoztunk, hanem ambiciózus új stratégiák, hosszú távú stratégiák megvalósításával is. Ide érthető a migrációs és biztonsági agenda, a digitális belső piac, az energiaunió, a tőkepiac egysége. A titkárság, a főtitkárság szerepéről beszélnék most ezen belül. 2015-ben először alkalmaztuk a Juncker Bizottság által kidolgozott új munkamódszereket. Ezek a munkamódszerek arra irányultak, hogy fókuszáltabban kövessük a bizottsági prioritásokat, és tisztábban lebontsuk a biztosok és főigazgatóságok közötti feladott területeket. A főtitkárnak fontos szerepe van a bizottság működtetésében. Ezt a szerepet a Juncker bizottság egyébként megerősítette, és nem csak az elnökkel, hanem az alelnökökkel is szoros együttműködésre van szükség. A főtitkárság mindannyiukat támogatja azzal, hogy projekttémeket bocsát a rendelkezésükre, politikai tanácsot ad nekik, és a fő kezdeményezéseket, kezdeményező szövegeket rendelkezésükre bocsátja. Tehát belső és intézményközi szerepünk is van. Ezek az új felelősségek indokolják azt, hogy miért kellett 80 új munkahelyel megerősíteni a titkársági adminisztrációt. Úgy érezzük, hogy ezt az emberállományt nagyon hatékonyan sikerült beosztanunk feladatokra. Főleg a menekültválság kezelése kapcsán volt rájuk szükség, az elnök és az alelnök közvetlen irányítása alatt. A főtitkárnak fontos szerepe volt a fő stratégiai kezdeményezések megfogalmazásában is, az Európai Energia Unió és belső digitális piac ügyében. Több mint 70 közleményt adtunk ki ezeken a területeken, a Juncker prioritások mentén. A főtitkár irányítja azt a munkát is, amely arra irányul, hogy újra tervezze a gazdasági irányítást a gazdasági szemeszter keretein belül. Jobb rendelet csomagot alkottunk, és több intézményközi megállapodást kötöttünk a jobb jogalkotásról, amelyeket legkésőbb 2016-ban az intézmények el is fogadtak. A transzparencia nyilvántartást is elindítottuk az átláthatósági prioritás jegyében. Kötelező az intézmény közötti átláthatósági nyilvántartás vezetése. Továbbá a főtitkár modernizálta és egyszerűsítette a döntéshozási folyamatokat, ahol együttműködésre van szükség. Röviden szólnék a performancia menedzsmentről. Fontos lépéseket tettünk a bizottságnál ennek érdekében. 2015-ben teljesen felülvizsgáltuk a stratégiai tervezés és programozás tevékenységkörét. A cél kitűzés a jelentéstétel rendszerét, és próbáltuk közben új mutatók felhasználásával a hatékonyságot növelni, és a tényleg fontos dolgokra koncentrálni. Az új rendszer lényege, és ezt már tavaly is elmondtuk, az, hogy a több éves stratégiai tervet valamennyi főigazgató sajátjának tekintse, és pontosan végrehajtsa, de ezt úgy tesszük, hogy minden évben lebontjuk ezeket a fő célokat alcélokra, úgy van ez most a 2016-os 20 időszak, 2016-20 közötti időszakban is. Túl gyorsan beszélek, azt hittem, hogy túl lassan. A kiinduló pontja ezeknek a terveknek az volt, hogy a Juncker Bizottság politikai prioritásait érvényesítsük, a fő célokat megvalósítsuk. Ezeket ö, új hatás ö, mérőszámokkal egészítettük ki. Az euró Európa 2020-as stratégia valamennyi tematikus területéhez rendeltünk ilyet. A munkahelyteremtés, a növekedési stratégia kiemelt helyen szerepelt ezek között. A stratégiai tervekben a főigazgatók kifejtik, ki kell, hogy fejtsék, hogy tevékenységük hogyan szolgálja a bizottság fő prioritásait. Ezt célzott specifikus célok megfogalmazásával és eredménymérő számok alkalmazásával kell tenniük. Így az éves menedzsment tervek jól ellenőrizhetők, jól látható, hogy mennyire sikerült a célokat végrehajtani. A főigazgatók kötelesek az új mérőszámok alapján már azóta mindig, és idén is, ez szerint jelentést tenni. Az új rendszert úgy érezzük, hogy előremutató mérföldkőnek tekinthetjük, és sokkal jobbnak tartjuk, mint a korábbi és összevethetőnek más jól működő közszervezetékével. Mert a politikai prioritásokat is tartalmazza a rendszer, a 2020-as célokat, ugyanakkor lemegy egészen a gyakorlatig. Ez a rendszer konkrét következményekkel jár arra vonatkozóan, hogy a pénzeket is hogyan kezeljük. 2016-ban először vezettük be az osztályok közötti, vagy igazgatóságok közötti személyzeti állomány átszervezésének új elveit. Ezt azóta is alkalmazzuk. Most az éves menedzsment és performancia jelentésekről szólnék. Tavaly a 2014-es évre vonatkozóan bemutattam önöknek, hogy a szerződések harmadik cikkének 75. pontját hogyan hajtottuk végre. 2015-re vonatkozóan elmondhatom, hogy még integráltabb, összefogottabb a jelentéstételi rendszer egyébként a parlament ajánlásainak és a számövőszik ajánlásainak teljes megfelelőségben. Ez az új éves performancia jelentési rendszer két formális jelentés megírását teszi kötelezővé, az értékelő jelentést, amire többször hivatkoztam már ma, és egy összegző elemzést az irányítási feladatok végrehajtásáról. Ez a kombináció ezért jól mutatja, teljes körül mutatja a tevékenységeket és irányításuk hatékonyságát, és persze költségvetés elköltési hatékonyságát. Georgieva biztos asszony tudtam, al tavaly októberben bemutatta önöknek ezt a jelentést. Míg a jelentés formátuma változott, időközben a számbevőszeg és a parlament ajánlásait érdemben figyelembe vettük a módosítások során. A költségvetési címek például most jobban megmagyaráztatnak, hogy hogyan szolgálják a célokat, és a kutatási programoknak is közvetlenül kell kötődniük az európai főkihívásokhoz. Tavaly megígértem, hogy átfogóbb képet fogok majd önöknek adni a 2015-ös évről, mint a 2014-esről tettem. És ha megnézik a jelentést, tényleg így van. Sok új területet értékelünk, ami korábban nem szerepelt a jelentésben. Röviden adnék néhány példát ezekre. Például a hetedik kutatási keretprogramnak tervek szerint éves gazdasági haszna 20 milliárd euró. 11 Nobel-díjas tudós támogattunk a pénzekből. A második példa például az, hogy az Európai Fejlesztési Alapból megvalósított beruházások 825 ezer munkahelyet teremtettek, és 20 ezer új kisvállalkozás létrejöttét tették lehetővé. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a külföldön tanuló diákok száma az Erasmus programon belül nőtt, és nőtt eh, a nem mobilis diákok részvétele is ilyen programokban 45%-kal. Ezek olyan példák, amelyek a korábbi programozási időszakban még nem szerepeltek, még messze menő következtetéseket eh, nehéz lenne levonni ezekből, de a korai jelzések alapján nagyon pozitívnak látjuk ezek beindulását. Egy konkrét példát még elmondanék. Tavaly megígértem, hogy a jelentéstételt a stratégiai beruházási alap működéséről és az éves eh, performancia jelentést pontosabban fogjuk megfogalmazni. Elmondhatom, hogy 100 milliárd eurót költöttünk beruházási projektekre a Juncker terv egyében csak tavaly. Három értékelő jelentés született ezekről. A bizottság, a beruházási bank és külső vitorok egyenként megírták a magukét és valamennyinek az volt a következtetése, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap működtetése sikeres volt, jól szolgálta a magántőke bevonását, mobilizációját. Ez jól alátámasztja azt, amit a bizottság kér, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap összegét jelentősen növelje meg a döntéshozó. Reméljük, hogy ez így is lesz. Egy másik ígéretem az volt tavaly, hogy tájékoztatom önöket arról, hogy milyen ö, eredményeket értünk el a projektkötvények, az eurókötvények programjával. Megszülettek az első külső értékelések. 12,9 os os siker növekedés mutattak ki ezek az elemzések. Ez jobb, mint a tavalyi eredmény. Aki további részletek iránt érdeklődik, olvassa el a jelentést. Még egy általános összegző megjegyzés az éves menedzsment és performancia jelentésről. Ha úgy tetszik, ezt lehet úgy is tekinteni, hogy ez egy belépő pont más programok és más költségvetési tervezések megismeréséhez is. Mert benne van Nak az éves jelentések és egyéb értékelések is. Tovább kell lépnünk a 2020-as célok megvalósításának területén. Az előre haladást, a bizottság 10 prioritást területén folyamatosan írjuk. Örömmel mondhatom, hogy a számvevő szék elégedett a performancia jelentésünkkel, ezt fogja alkalmazni maga is jövőre. A számvevőszékkel folyamatosan egyeztetünk a jövőről. Összességében tehát elnök aztán tisztelt képviselők, Megismételem amit tavaly is mondtam, hogy a hatékony működtetés felépítése időt vesz igénybe. Ez egy közös felelősség, több példát is említettem ma, hogy a bizottság mely területeken hogyan lépett előre, valósította meg a performancia mutatókat, de a sikeres működéshez a tanácssal és a számvevő székkel való szoros együttműködés továbbra is szükséges. Örülök annak, hogy elkezdődött a performancia alapú, teljesítmény alapú költségvetési tervezés és értékelés. Ez szerintem alapfeltétele az előrelépésnek. Az információ kör, amit ennek hegyében gyűjtünk, mind-mind eredmény központú. A munka során leszögezett következtetéseink előre mutató, biztatóak a több éves költségvetési terv végrehajtása szempontjából is. Ugyanakkor a valódi előrelépés akkor valósul majd meg, ha az új típusú programok új generációja jövő évtől beindul. Ezen programok ideiglenes vagy közt, köztes értékelése a jövő zenéje lesz. A bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy ambíciózus időben hozott javaslatokkal álljon elő a sok változó világban adódó kihívás kezelése érdekében. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Az előadónk Celler kolléga, aki rögtön szót is kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy késtem. Ez ennek az oka, hogy számos funkciója van az embernek. Most éppen egy delegációt tervezünk Csádba. A fejlesztési szakbizottság részről én lettem a delegáció vezetője, és ebben az összefüggésben még egy néhány kérdést ott tisztáznom kellett, ezért még egyszer elnézést kérek, hogy késtem. Köszönöm szépen Bugoróza úrnak és a számvevőszéknek és Italián főtitkár úrnak a részletes anyagért, és hát a főtitkárságnak is köszönöm azt az együttműködést, amit sikerült kialakítani. A hiba arányok nem igen kifogásolhatók, ami az administratív kiadásokat illeti, Mugoróza is említette, itt vannak még nehézségek, ez így rendjén való, tehát példa képnek kell lenni. Olyan kiadásokról van szó, amelyekért közvetlenül az Európai Bizottság felel nyilvánvalóan, és ezért szerencsés, hogyha kevés szabálysértés miatt kell kifogást emelnünk, szabálytalanság miatt. Egy néhány megjegyzésem még van, most nem az EPSZ-vel kapcsolatban, ezt máshol még külön meg kell beszélnünk, erre nem térek ki. Minden esetre az új rendtartást tekintve, költségvetési rendtartást tekintve. Itt született egy javaslat 2016-ban, hogy vizsgáljuk felül az eddigi rendeletet, és eh, nyilvánvalóan mi is támogatjuk a szabályok egyszerűsítését, amikor az európai pénzekről van szó, a hozzáférésről, de azt látjuk, hogy a folyamatos változtatás akár kontraproduktív is lehet. Így például a rendelet legutóbbi változata 2016. januárjában lépett hajtályba, és az új szöveg 2018. január 1-ével lép majd hatályba, de 2018-ra a bizottság kilátásba helyezi, hogy a költségvetési rendelet alapvető változására van szükség, ami aztán 2020-ban lép hatályba még hogyha össze sikerül is elfogadni az új rendeletet, azért nehézkesnek tartom azt hinni, hogy minden nemű szereplő, kifizetőhely, kedvezményezett ténylegesen három hónapon belül képes a, alkalmazni az módosításokat, vagy legalább tudnak róla, hogy alkalmazni kell a módosításokat. A mostani rendeleti javaslatot nem előzte meg egy hatásvizsgálat. Miért nem tették ezt meg ezúttal? El tudja ezt mondani? Aztán a következő a performance um, teljesítés témája. Tehát um, önök is tudják, hogy uh, egy teljesítmény alapú pénzügyi tervezést támogatunk. Uh, most, ami az éves jelentést illeti az EU költségvetéséről, uh, ez egyre fontosabb, és a teljesítmény értékelésre feltétlenül szükség van. Azt javaslom, hogy ez a jövőben legyen minden nemű bázisa a döntéseknek, és amikor döntéseket hoznak majd az EU költségvetésére nézve, de attól tartok, ezt nem elég veszik figyelembe, mert ezek túl későn születnek meg, vagy nem elég pontosak. Ezért azt kérdezem főtitkár úr, hogy hogyan tudnak nagyobb súlyt helyezni a elemzése, vagy a jelentést mondjuk korábban közé tenni, hogy egy tényleges, észszerű a sor kerülhessen. Újra és újra téma ezen kívül a magatartási kódex. Évek óta a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság a szabályok átdolgozását követeli. Elmúlt évben felszólítottuk az Európai Bizottságot, hogy definiálja, mi, mit is jelent az összeférhetetlenség, és mi vezet oda, és akkor vezessünk be egy szabályt például a szünetre, a kilépés után például három évre meghosszabbítjuk a foglalkoztatást az érintett szerveknél. Most Barózó a, a korábbi elnök, bizottsági elnök új munkát talált, és az Gergőbe asszony, a korábbi alelnök asszony is a meghallgatása során 2016. októberében kiletesbe helyezte, hogy a főtitkárság új szabályokat kíván előterjeszteni. Most a kérdés persze az, hogy hogyan történik ez majd, miután most az egykori alelnök asszony és költségvetési biztos asszony még mielőtt munkát váltott volna és egy új posztot foglalt volna el éppen azzal az intézménnyel, ahol most dolgozik, hát előtte bizony egy keretprogramot állapított meg, kötött, jelentős összegeket felhasználva az együttműködés céljára. Nos, elfogadott egy ilyet, E, Juncker elnök úr kilátásba helyezte, hogy az úgynevezett cooling off időszakot a bizottsági elnök szempontjából meghosszabbítja, ezt üdvözlendőnek tartjuk, de ennél azért messzebbre mutat a mi követelésünk, és e, főtitkár úrtól azt kérem, hogy egy, egy rövid áttekintése a helyzetről. A főtitkárság foglalkoztat foglalkoztatottjairól szeretnék röviden még beszélni, hogyha megnézzük a főtitkárság foglalkoztatottjainak számát, arra az eredményre juthatnánk végül is, hogy több a foglalkoztatott, kevesebb a politikai kezdeményezés és a jogalkotási javaslat, mert hát ez egy fontos ügye a bizottság elnökének, hogy a szabályozási dühöt némileg visszaszorítsa, de hogy alakulhat ki most az a fura helyzet, hogy ennek ellenére többen dolgoznak a főtitkárságnál. Ami pedig az írásos válaszokat illeti, köszönjük szépen, terjedelmes átfogó válaszokat kaptunk főtitkár úr, de azért mégiscsak kérdeznék a harmadik kérdésre, a nemzeti parlamentekre. Hány találkozója volt a főtitkárságnak 2015-ben nemzeti parlamentekkel, hány ilyet szervezett meg, aztán végül is egy task force a nagy-britanniai népszavazással kapcsolatban. Itt inkább administratív választ kaptam, de engem az érdekelne, hogy a task force létrehozását sikernek tekinti-e, és hogy milyen szerepet játszhat egy ilyen task force egy nemzeti összefüggésben, milyen leckéket tanultak meg ebből, és mit lehetett volna még tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a Brexitet. Végül pedig a 23. kérdés, a hatásvizsgálatot tekintve egy nemrégben közzétett tanulmány az Institute for Impact Assessment eh, for Policy Legislation esetében itt a jobb szabályozás alatt még az Európai Bizottságnak fontos lépéseket kell tennie. Hogyan magyarázza meg, hogy számos törvényt elfogadnak hatásvizsgálat nélkül, más esetekben pedig a felhasznált adatokat nem teszik közzé, amelyeket felhasználtak. Köszönöm szépen, ez lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Thank you, Madam Chair, and thank Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Céler úrnak, az előadónak. Nagyon jó az együttműködésünk, és nagyon jó kérdéseket tesz föl nekem megpróbálok választ adni a kérdésekre. Az első kérdés a pénzügyi rendelettel kapcsolatos. Amit itt a bizottság javasol, az egy konszisztens egyszerűsítési javaslat, nem csak a pénzügyi rendelet változtatása, módosítását tartalmazza, hanem tartalmazza az úgynevezett omnibus javaslatot is, a szektoriális rendeletek módosítását. Az egyszerűsítési javaslatok közül több az eredeti javaslat része, a több éves költségvetési keret tekintetében. A döntéshozatali folyamatot érinti mindez, a több éves pénzügyi kerettárgyalása során érvényesülnek ezek a célok, ezek a javaslatok. Valójában sok javaslat nem új. Megpróbáltunk egy konszisztens javaslatot összeállítani. Természetesen, hogyha a pénzügyi rendelet változik, és túl gyakran változik, az nehézséget okozhat az kedvezményezetek számára, illetve az adminisztráció számára a szabályok betartása szempontjából. Másrészt, az egyszerűsítés nagyon fontos, vannak például a Horizont 2020-as programban vannak példák arra, hogy az egyszerűsítés nagyon aktuális, és soha nem mondhatjuk azt, hogy későn következett be. Hatástanulmány a javaslat tekintetében. Egyrészt több egyszerűsítési elem az eredeti szektoriális programokban már szerepelt a több éves pénzügyi keret környezetében, és a hatástanulmányok lefették ezeket is már abban a fázisban. Második megjegyzésem, a pénzügyi rendelet természetesen egy sor szabályt és eljárást tartalmaz. Ezért nagyon nehéz hatástanulmányt készíteni a környezetre vonatkozóan a pénzügyi rendelet tekintetében. Viszont véleményünk szerint az a fontos, hogy mennyi az adminisztrációs teher például a pénzügyi rendelet tekintetében. Ezt értékeltük. Készültek erről dokumentumok, és ezek a javaslatunk mellékletét képezik. Végül volt egy közkonzultáció is, mielőtt a javaslatot közzétettük. Föltett egy kérdést a teljesítmény és a éves igazgatási jelentés tekintetében, valamint az értékelés tekintetében. Az értékelés természetesen csak utólagos lehet, Persze van ex ante értékelés, de ez a hatástanulmány. Ex post értékelés az mindig ex post utólagos. És mivel a javaslatok összeállításában késedelmek vannak, illetve ezek elfogadására, végrehajtására is időre van szükség, itt mindig problémás az idő kérdése. Mindig van egy ö, idősáv az új javaslatok és az utólagos értékelések elkészítése között a helyzet az, hogy a környezet legyen stabil. A programok keretét folyamatosan lehet javítani. Kicsit bonyolultabb ez a helyzet, amikor átállunk új területekre. Ezért készítünk például félidős értékelést, megpróbáljuk a lehető legkorábban az eredményeket beilleszteni a köztes értékelés, időközi értékelés vagy frissítés keretei között. Ez egy egyszerű eljárási mód, így próbáljuk az értékelési eredményeket beilleszteni. A következő pedig a teljesítményi és igazgatási jelentés, éves jelentés. Természetesen van egy összefoglaló jelentés, ez része az éves igazgatási és politikai jelentésnek a Korán közé szoktuk ezt tenni, de ez az ára bizonyos értelemben annak, hogy konzisztens legyen a jelentéskészítési tevékenység. A konzisztens aspektus fontos volt a parlament és a számvevőszék számára is. Ajánlások születtek a streamlining témájában néhány évvel ezelőtt a tekintetben. A következő kérdése a viselkedési, kondex, viselkedési kódexre vonatkozott. Juncker elnök úr az Európai Parlament elnökének bejelentette, hogy megkívánja változtatni a magatartási kódexet két szempontból. Az egyik a választási kérdés, vagy megválasztási kérdés, a következő pedig a korábbi bizottsági tagokra vonatkozó módosítás. Az elnök konzultált az Európai Parlamenttel, ez ugye feladata is, mert itt keret lesz szükség ezen aspektusok tekintetében. Következő kérdése a látszalagos ellentmondás, hogy a főtitkárság több személyzetet kapott, ugyanakkor a bizottság részéről pedig kevesebb a kezdeményezés. Ahogy már jeleztem, sok új kezdeményezést az, elnök, az alelnök készíti el, készítette elő, a főtitkárság az alelnököket szolgálja ki, úgyhogy a plusz személyzet gyakorlatilag azért volt szükség, hogy segítsék a alelnököket az összes kezdeményezés, bizottsági kezdeményezés tekintetében, annak ellenére, hogy kevesebb kezdeményezéssel élt a bizottság. Itt nem látom, hogy inkonszisztencia lenne, gyakorlatilag személyzet áthelyezéséről van szó a bizottsági szolgálatokon belül. Következő kérdése a nemzeti parlamenti ö, látogatásokra vonatkozik, vagyis a biztosok ellátogatnak a nemzeti parlamentekhez. 2015-ben több mint 200 ilyen látogatásra került sor. És azt is el szeretném mondani, hogy egyre több véleményt kapunk a nemzeti parlamentektől az úgynevezett sárga kártyás eljárás keretében. De hogyha nem is alakul ki a többség a sárga kártya kezdeményezéshez, minden parlamentnek választ adunk, 2016-ban már több mint 600 véleményt kaptunk a nemzeti parlamentektől. Végül volt egy kérdése a Egyesült Királyságbeli választási Task Force témájában. Azt kérdezte, hogy sikeres volt-e a Task Force munkája. Elmondanám, hogy ez mutatja, hogy mennyire korlátozottak az igazgatási lehetőségek és a teljesítmény is emiatt. A referendum eredménye választ is ad a kérdésre. Ennek ellenére nagyon hasznos volt a fellépésük abban, hogy a bizottságot segítette a munka előkészítésében, az Egyesült Királysággal való egyeztetés során, hiszen föltérképezték, hogy milyen a jelenlegi keretek között milyen lehetőségei vannak az Egyesült Királyságnak. Úgyhogy ilyen tekintetben azt mondhatom, hogy a Task Force munkája sikeres volt. Aztán rákérdezett a kampányban, milyen szerepe volt a Task Force-nak az Egyesült Királyságban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Egyesült Királyságnak kifejezett kérése volt az, hogy a bizottság ne vegyen részt a kampányban, és természetesen mi tiszteletben tartjuk a tagállami kéréseket ilyen témákban Végül volt egy kérdése a Brexitről. A Task Force milyen munkát látott el az Egyesült Királyságbeli választások során, tehát volt a, a van egy nagyobb task force, amit Michel Barnier vezet, és a tárgyalások előkészítésével foglalkozik ez a csapat. Az első fontos feladatuk az, hogy biztosítani kell, hogy a brit emberek döntése, hogy elhagyják az Európai Uniót, természetes rendben bekövetkezhet. Hogyha az Egyesült Királyság jelezni fogja, hogy milyen jövőbeni kapcsolatunk lehet, akkor az a feladatunk, hogy a lehető legsimább legyen az átállás az új helyzetre, és a Task lesz ez a feladat, hogy ezen dolgozzon. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen. Értekeljük a humor érzékét, és egyet is értünk önnel. Nagy hiba volt, hogy nem vettünk részt ebben a választásban, a referendumban, hogy legalább a biztosok nem mondtak, legalább nem osztottak meg tényeket a britekkel, mert úgy tűnik, hogy nagyon rosszul voltak tájékoztatva. Liberacki képviselő. Köszönöm szépen asszony. El kell, hogy mondjam, hogy vegyesek az érzelmeim. Egyfelől minden úgy hangzik itt, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Javult a hiba, arány. Ugyanakkor az az érzésünk, hogy semmi nem történik. Hogy vannak itt kompetenciáink, struktúráink, de a bizottságból hiányzik az erő, a vezető erő. Ezt a Brexit kapcsán is láttuk. Az a benyomásunk, hogy a bizottság cselekvésképtelen. De beszéljünk most csak a mentesítésről. Állítólag ugye ez eredménycentrikus most. De Szeller úr már rámutatott, hogy a bizottság járatlan ezen mutatók alkalmazásában, továbbra sem elég világosak a költségvetési szabályok, idén is lesznek változtatások, állítólag további egyszerűsítések, valójában meg pont az ellenkezője az, ami lejön, hogy egyre nagyobb a káosz, a bonyolultság, ami a magatartási kódexet illeti. Ártott az Európai Unió hírnevének az, hogy Barroso hova ment. Volt erről egy rövid ideig vita, aztán elcsendesült, ha az Európai Bizottságnál dolgozik, főleg ha elnökként az ember, akkor ez nem ildomos, hogy ezt a posztot dobbantóként használja ellentétes érdekű, de még jobban fizető állások elfoglalásához. Kérem azt, hogy javítsanak ki, ha tévedek, de úgy hallottam, hogy a hivatal mindent megtesz formálisan azért, hogy az ilyen érdek összefonódások elkerülhetők legyenek, valójában azonban semmi nem történik a gyakorlatban ezek ellen. Nem csoda, hogy a választók szkeptikusak, elnézést, hogy ilyen direkt módon fogalmazok, de itt lenne az ideje annak, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és kitegyük a kártyákat. A Juncker tervről. Tíz politikai célkitűzés van. Jó. De továbbra sincs földrajzi egyensúly, panaszolják sokan nem hozzáférhetőek a projekt adatok. Sok embernek fogalma sincs, hogy mi az a Juncker terv. Jó, nem várható el, hogy minden polgár mindent tudjon a politikáról, de vannak ö, nagyon rosszul, kevésbé rosszul és jobban kommunikált kérdések és válaszok ez nem az utóbbi csapatba tartozik. Politikai frakció főtitkár úr azt várná az Európai Bizottságtól, hogy vezető szerepet töltsön be. A bizottságnak lenne is ilyen funkciója, hogy dolgokat, pozitív dolgokat javasoljon, lendületesen annak érdekében, hogy megerősítsük az Európai Uniót. Ebben a jelentésben, pláne az előadásában az eredményeknek nem látom ezt a lendületet. Ez lett volna a frakciónk hozzáfűzni valója. Zeller úr pedig már mondott néhány részletet, én ezekben nem mennék most bele. Még egy utolsó kérés. Több tisztánlátást, egyintetűséget szeretnénk, hatékonyságot, és offenzívabb fellépést a bizottságtól. A bizottság ne az események mögött kullogjon, hanem álljon a változtatások élére. Főtitkár úr, ha kíván még válaszolni, akkor ezt röviden tegye. Két percet tudok adni most mindenkinek, még Lavajova asszony. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Italiener úr, köszönöm szépen. Először is, amit válaszként kapok öntől, valami jóval és könnyűvel kezdem. Örülök, hogy a bizottság egy inkább koncentrál a hibahatárokra, és itt van a középszintű menedzserek egy szintje 37%-ról 48%-ra növekedett. Köszönöm szépen a trend erősítését, és biztosíthatom önt, hogy Gorgyeva asszony távozása után is szorosan figyelemmel kísérjük, hogy hogyan tudják a gender balance-ot teljesíteni továbbra is, tehát a nők szerepét erősíteni. De most térjünk vissza a távoli jövőből az aktuális témákhoz, mint más kollégákkal éppen most hallottuk, hogy számos külső és belső kihívással találkozik az EU, amely érinti a jövőbeli egzisztenciáját, és ne, nem igazán jó, ami most történik a hatanadik évfordulón éppen, de az új helyzethez alkalmazkodni kell, és megfelelő kompetenciákat kell kialakítani és vizsgálni kell ezeket a nemzeti és EU szinten. Itt egy átfogó, horizontális megközelítésre van szükség, hogy a jelenlegi problémákat megoldjuk, és elkerüljük és az EU ne avatkozom be olyan szinten, a teritoriális szinten, ahol nem szükséges. Tehát ott kell lépnünk, ahol tényleges többletértéket teremt az EU valamennyi EU polgár számára. Itt, itt azt látom, hogy Külön-külön főigazgatóságok foglalkoznak témával, de a többit ebben nem vonják be az egyes tevékenységbe, és itt szinergiára van szükség. Hogy tervezi, hogy erősen támogassák a főigazgatóságok közötti együttműködést, hogy sikeresek legyenek, hogyan látja az új bizottság megszerveződését a horizontális koordináció kérdésében, amit az alelnök vezetett be, hogyan tudna ezt röviden értékelni és a szubszidiaritás elvének pontos alkalmazása. Itt is látni kell, hogy az uniós fellépés az EU többletértékkel foglalkozon, és ne kívánjon beavatkozni a nemzeti szint és a területi szint lépéseibe. Általános szabályokat mit fogalmazna meg ebben az összefüggésben végül, de nem utolsó soron szeretnék én voltam ezért felelős 2014-ben, ezért a mentesítésért, és hiányzik a biztosok magatartási kódexének modernizálása. Ez nekem hiányzik, már akkor felvetettük, ahogyan a közvelemény látja, azt gondolom, hogy éreztetni kell velük, hogy van itt javulás és Celler eh, úr, az előadó is hangsúlyozta, hiányoznak a hatásvizsgálatok időnként, ez olyas valami, mert ez szükségünk van szerintem. Én személyesen is dolgozom egy néhány anyagban, és eh, nem szeretem, ahogy a bizottság eh, felülvizsgálatot, átdolgozást kér egyes irányelvek esetében, de közben nem készít hatásvizsgálatot ezzel kapcsolatban. Ön is tudja, mely esetekről beszélünk, ezek kérdések Persze több időre lenne szükség, de köszönöm a válaszokat előre is. Köszönöm szépen Flanagan kolléga. Egy kicsit meg vagyok, lepve zavarban vagyok, amit elhangzott a Brexit-tel kapcsolatban, és a Task Force hatását tekintve, és valóban és mit tegyünk, hogy ugye befogjuk a fülünket, és átmegy, elvégezzük. Azt gondolom, hogy ez egy tényleges probléma, hogy nem figyeltünk oda, és a, a fő probléma az, hogy elfordulunk a valóságtól. Ez egy olyan intézmény, amelynek amely egyik fő oka a Brexitnek, és igazából ez nem izolált formában történt, ez azért történt a Brexit, a Brexit mert sokan nem értenek együtt ahogy, azzal, ahogy működik az EU, a workshopok, stb. és az közvélemény úgy gondolja, hogy itt egy nagy zavar van, és nem látják, mi történik bizonyára az önök álmaitól elfordul a nép, az Egyesült Európa gondolatától elfordulnak. Liberácki kollégám is mondta, az egyik pont éppen az, hogy mi a helyzet Barózó úrral, akik, és más biztosokról is beszélhetnénk ebben az összefüggésben. Igen, itt ez egy ugródeszka, nagyobb dolgokra sokan úgy érzik, erre használják ezt fel, és ezt a észlelést ezt meg kéne szüntetni, és biztos összeférhetetlenség az tényleg működjön is, hogyha szükségessé válik. Én azt gondolom, hogy ez a Brexit megtörtént, és más ilyen dolgok fognak történni, mert a szuverén államok döntéseit nem tartják nem Brit nagy-Britannia szuverén állam akar lenni, és hogyha nem kedvelik azt a döntést, amit egy szuverén állam hozott, természetesen akkor természetesen Írországnak is azt mondták, hogy mit tegyen, gondoljuk Lisa, és hogyha egyetértünk az Európai Unióval, nyilvánvalóan jól képzett emberekről beszélünk, de Hát, hogyha hibát követel, nem tudom a fasizmus mit jelent. Nézzék meg, mit is jelent ez. Van-e kapcsolat abban, amit mondok, hogyha csak akkor van igazuk az embereknek, ha egyetértenek velünk, ez egy félreértés, ez nem Európa, és visszafordíthatatlan gyakran, amit teszünk. Mi nézzük meg, milyen sikereket látunk a Brexit után, nem válasz. Az Európai Unió jövőjéről beszélek, és ha nincs elég időnk rá, ez megint csak azok annak, hogy miért akarják elhagyni az EU-t, és ne fogják be a fülöket, és nézzék meg, hogy mi történik valójában. Ne forduljanak el, mert ebben a teremben arrogáns emberek vannak. Ez az arrogancia ijeszt sok embert. Önök pontosan tudják, miről beszélek itt és eh, hagyják abra, hogy ilyen felsőbbrendűnek és arrogánsnak mutatkozzanak. Das kann ich in dem Fall zurück. Ezt eh, vissza is eh, adhatom önnek ebben az esetben. Nem azért vagyunk itt, hogy a tárgyaló partnereiket szídjuk, és ez nem tetszik, ez nem vezet semmire, amit ön csinál. Stász kolléga. Dank u Köszönöm, elnök asszony. Italian úr, ugyanazt a kérdést teszem fel önnek, amit föltettem tavaly is. A bevezetőjében mondta, hogy az európai költségvetés 80%-a tagállamokon keresztül és közös kezelésben kerül kifizetésre. A szakbizottságban Jan Mulder és az ő kezdeményezésének köszönhetően már régóta gondolkodtunk azon, hogy nagyobb felelősséget kellene adni a tagállamoknak, és arra gondoltunk, hogy alá kéne írni egy tanúsítványt, egy igazolást, például a pénzügyminisztereknek kéne ezt aláírniuk. Soha nem sikerült ez, túl sok olyan tagállam van, amelyik nem fogadja el ezt a megoldást. Már csak azért is, mert nagyon erős a szkepticizmus. Gondoljunk Hollandiára, Dániára, Egyesült Királyságra. Tavaly ön erre a kérdésre azt válaszolta, hogy más módszereket kell keresni. Illetve azt is mondta, hogy néhány tagállam a szövetségi struktúrára hivatkozik, és mindenféle egyéb ürügyet talál. A számövőszék beszámolójában látom, hogy újra szerepel ez a megjegyzés. A tagállamok tudták, vagy tudniuk kellett volna, hogy bizonyos összegeket nem költhettek volna el. Ezért a kérdésem az, mi történik? Milyen kezdeményezés történt a bizottság részéről tavaly azért, hogy ez a probléma, ez az eltérés a európai alapokból történő kiadások, ugye az egyik oldalon, másrészt a felelősségvállalás hiánya a másik oldalon, vagyis az európai pénzeket aranyesőnek tekintik. Tehát a kérdésem az, hogy ezt a problémát hogyan lehet megoldani, hogyan lenne, lehetne kötelezni a tagállamokat arra, hogy vállalják a felelősségüket. Kollegin Ayala Zendo, bitte. Ájjel a szendő kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani Italian beszámolójának. Két kérdésem lesz az egyik. A menekült politika és stratégia. A főtitkárságnak van szakszemélyzete e témában. Szeretném azt kérni, hogy magyarázza meg, Persze nem menjünk bele a részletekbe, de hogy milyen végrehajtási kapacitása van a bizottságnak ahhoz, hogy a megállapodásokat teljesítse. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet, egy 22-es csapda, hogy a biztos nyilatkozik arról, hogy van pénz, van lehetőség, ugyanakkor nem tudjuk végrehajtani a megállapodásokat. Tehát konkrétan végül is bármilyen más esetben ugye büntetéseket, hatalmas büntetéseket szabunk ki, itt viszont egy nagyon fontos kérdésről van szó, és úgy tűnik, hogy a bizottság nem képes a megfelelő eszközöket kialakítani és azokat alkalmazni. Második kérdésem. Az európai a problémáját hogyan kívánják megoldani? Mert uh, itt elég sok probléma merül föl, plusz a Brexit hatása, a populizmus, uh, a aerofobok láthatósága, ahogy ön is mondta, ugye arrogancia, bürokrácia, és látjuk, hogy a bizottsági emberek milyen nyomás alatt állnak, úgyhogy erre szeretnék rákérdezni. Harmadik kérdésem. Két tendenciát látunk ma. Az egyik az externalizálás, amit ugye megszenvedünk itt a szolgálatok területén, ugye nincsenek források, nincsenek közforrások. A másik oldalon pedig, most nem a biztonság kérdéséről beszélök, hanem van egy másik tendencia itt a parlamentben, de más intézményekben is, ami az internalizációt támogatja. Ön, mint főtitkár, szeretném tudni, hogy a két irányzat között, amik azért eléggé ellentmondásosak, hogy hol helyezkedik el maga a bizottság. Következő a biztosok magatartási kódexe milyen módon lehet például rendszeresen, hogy az ügynökségeket ugye beszámoltatjuk, hogyan lehetne azt, hogy folyamatosan ellenőrizzük az, hogy hogyan teljesülnek a nyilatkozatban leírt dolgok, hogyan lehet ezeket igazolni. Aztán a magas szintű beosztottak erős mobilitása, most példát is adok, a Research főigazgatósága 2010-ben, és utána tehát egy nagyon fontos helyen főigazgató, egy sor fontos program elfogadásáról dönt, a plusz a Horizon 2020-as programról is, akkor azt szeretném kérdezni, hogy a mobilitási politikát miért nem alkalmazzák az ő esetében, amikor más főigazgatóságnál ez működik. Köszönöm. A következő felszólalunk, Azsál kolléga, üdvözlöm. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt főtitkár úr, szeretnék egy kérdést föltenni a Olaf főtitkárságára vonatkozóan, ugye a csalás elleni szervezet. A bizottság mm, örökölte ezt a kérdést. Az Olaf volt titkárát, fölvették, ha jól tudom, az Olaf végrehajtó bizottságába, és nem tudom, hogy változtak-e a dolgok, de hát fölmerült a kétség a Olaf felügyelőbizottság részéről, hogy valóban megvalósul-e a függetlenség, hiszen a csalás elleni témában ez nagyon fontos. Szeretném tudni, hogy most itt mi történik ebben a helyzetben, tehát a függetlenség kötelezettsége teljesül-e az Olaf esetében? Másik kérdésem, nemrég készült egy jelentés a francia szenátusban az érdekütközés témájában, ugye ez Franciaországra vonatkozik természetesen, és egy egész fejezet foglalkozott az Olaf-fal, a, azzal foglalkozott, hogy a francia jogalkotásnak megfelelnek-e a függetlenségre vonatkozó kritériumok. Flanagan úr, még egyszer. Tessék. Elnök asszony, arról beszélt, hogy én, én itt állítólag szittem embereket. Szerintem a leginzultálóbb dolog itt az, hogy 70 millió embernek azt lehet mondani, hogy bocs, hibát követtünk el. Ez az ő dolguk, hogy hogy döntenek és hogyan mennek tovább, csak az a baj, hogy az Európai Unió össze fog omlani, és a Brexit pedig nem fog békében lezajlani, és végig tagadni fogja az Európai Unió, hogy hibát követett el. És ha itt bárki megsértve érzi magát, akkor még nagy baj, még nagyobb baj az unió szempontjából, mert az uniónak szembe kéne néznie a kritikákkal, illetve az érdekösszefonódásokkal és az emberek véleményével. Mert ha ezt nem teszi, akkor vége ne sértődjenek meg, hanem foglaz, foglalkozzanak a problémával, oldják meg. Ne keverje össze az okokat a célokkal. A tartalommal kapcsolatban nem foglaltam állást, csak a felszólalás a stílusával kapcsolatban. Ezt szeretném itt leszogazni. Én magam is feliratkoztam a felszólalók listájára. Most erről nem folytatunk vitát, majd a Brexitig még van erről ide, ide idő. A főtitkár úr kilenckor itt volt, önök közül sokan nem. Nekem az a dolgom, hogy betartassam itt az időtervet, és nekem is lenne még három kérdésem, például a költségvetési eszközök hatásával. 12,9%-os tőkevonzó erőt állapítottak meg. Mi az, hogy idegen vagy külső tőke? Hogy definiálják azt, hogy közpénzekből magánpénzeket mobilizáltak? Ezek a számítási módok nagyon definíció függőek, és szeretnék eljutni a vitában ide, hogy ezeket a definíciókat alaposan megvizsgáljuk hogy milyen számokkal dolgoztak. Ami a magatartási kódexet illeti, második kérdésem ezzel kapcsolatos, hogy lehet az, hogy a biztosság utáni ö, állásvállalás során ugye van egy kivárási idő, ez két év. Ö, engem zavar ez az egész, mert nincs eléggé jól leszabályozva, nincsenek mechanizmusok, továbbiak, ezen kívül megállapítva, hogy még minek kell megfelelni ahhoz, hogy az etikai követelményeknek megfelelhessenek a biztosok és elnökök. Szerintem ez tehát egy rendszerhiba. Halmasorban aggaszt az omnibus javaslat egyszerűsítési része. Én általában támogatnám az egyes egyszerűsítést, de sok változtatási javaslat szerintem kaotikus. Látható, hogy itt ö, az idő kényszerében dolgozunk, nekünk is így kell, és a sok-sok módosító javaslatot nem ö, tudjuk majd így érdemben megfontolni. Nem jó, hogyha elmaradnak a hatástanulmányok a költségvetési eszközök kapcsán. Állítólag ezeket egyszerűsítik. Szerintem nekem nem ez a benyomásom. Nem. Lehet, hogy a tőkebefektetőknek egyszerűbb a helyzete, de kérdés az, hogy kinek akarunk segíteni. És szerintem erre a kérdésre a bizottság eddig nem adott választ, ezért a javaslatait sem tudom elfogadni. Juncker elnök és a parlament kapcsán, és a magatartási kódex kapcsán felmerültek itt gondolatok. Ezeket, amiket elmondott, nem tudta meggyőzően kommunikálni. Szerintünk itt félbehagyták a dolgokat, nem konzultáltak velünk előképpen, mi szívesen válaszolnánk. Sok felvetésre csak nem volt eléggé világos a kérdésfeltevés. Most akkor kérem, hogy válaszoljon a felmerült aggályokra. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen a bizottság összes tagjának a kommentárokat, a kérdéseket. Igyekszem a lehető legjobb választ adni tudásom szerint. Itt vannak politikai kérdések, és nem teljesen az én szerepem, hogy politikai választ adjak igazából, de majd mindent elkövetek. Egy általános kérdés hangzott el a bizottság vezető szerepével kapcsolatban a jelenlegi helyzetben. Amit itt mondani szeretnék az az, hogy Juncker úr már a mandátumok kezdete óta igyekezett vezető szerepet játszani Eh, hiszen felismerte, hogy eh, nehéz időszakban élünk, ezért nagyon fontos az, hogy a prioritásokra fókuszáljunk, és az Európai Unió ne avatkozom bele minden apróságba, ami a polgárok életében előfordul. Ezért javasolta a tíz prioritást. Annak idején azt gondolom, ezek tényleges prioritások. Ha megnézzük a javaslatokat, a jogalkotási javaslatokat, amik a bizottságtól jöttek, ez azt jelenti, hogy itt 40%-os csökkenés van. És e, e, azon, azt is vizsgáltuk, milyen kapcsolat van az a, a brit népszavazással. Azt mondtam, nem gondolom, hogy az Európai Bizottság vagy valamilyen intézmény ne fogadná el a brit nép döntését. Amit mondtam, az az, hogy e, e, a lehető legjobb körülményeket a legjobban kell levezényelni azt, ami létrejött itt a brit nép döntése alapján. Aztán egy néhány kérdése előfordult a magatartási kódexel kapcsolatban is. Azt tudom erre mondani, hogy két témát lehetne felvetni a magatartási kódex összefüggésében. Ez egy kódex, a más egy, amely a magatartásról szó, és egy kódexet nem lehet csak úgy kikerülni. Vannak általános szabályok, tehát a 245-ös cikk a szerződésben szabályozza ezt a kérdést. És amikor meg kell ítélni, hogy valami történik, az rendjén van-e, vagy nincs, és itt Juncker úr nagyon világosan fogalmazott, hogy mit gondol a az elődje új tevékenységéről, de e, itt e, jogilag más nem lehet tenni, e, e, és hogy mire van jogilag lehetőség, az egy külön téma. E, nem mindent fed le a szabályzat, e, ebbe ez a kódex legalábbis. Aztán a nemzetközi szervezeteknek van egy világos e, javaslata, hogyha hosszabb időre kivonunk valakit, tehát ez a cooling off időszakra, tehát akkor a piaci értéke valakinek csökken, ezért Juncker úr azt javasolta, hogy növeljük két évre a biztosok esetében, és a korábbi elnök esetében három évre ezt a cooling off időszakot. És érintett az a megjegyzés is, hogy a, hogy milyen körülmények között dolgoznak, élnek a, a bizottsággal dolgozók, vagy egyre több poszt kerül hozzánk. A főtitkárságnál több poszt van valószínűleg, de az Európai Bizottság összességében éves 1%-os csökkenést irányzott el 5 évvel ezelőtt, mint mondtam, és ezt meg is valósítottuk, és ez egy komoly kihívás. Nagyon fontos kezdeményezést tettünk, hogy az itt dolgozók érdekében, jóléte érdekében tegyünk valamit, hogy a munkahely, munkájukat jól láthassák el, a körülményeket igyekeztünk javítani, jó, hogy érezzék jól magukat, és erre voltak pozitív visszajelzések ezen a szinten, tehát vannak bátorító jelek, de nem szabad elrejteni, hogy stresszes életvitel az, ha valaki a bizottságnál dolgozik, és mindent elkövettünk persze, hogy javítsuk a work-life balance a munkában, a munka és a magánélet egyensúlyát, például távmunka esetében is elgondolkodunk ezen. Aztán a bizottsági szolgáltatások, szolgálatok esetében itt igenis van egy saját felelősségem a projekttímek vezetésével kapcsolatban, mert az összes fontos kezdeményezést projekttímekben hozzák meg a, az alelnök vezetése alatt, és ez vonatkozik a szolgálatokra is, és, és nem kívánunk upstream együttműködést kialakítani itt a itt nem arról van szó, nem így szoktunk dolgozni, vagy eh, tíz évvel ezelőtt talán, amikor külön-külön készítettük elő a döntéseket, a hatásvizsgálatok. Ugye pillanatnyilag az a helyzet, hogy a szolgálatoknak a, a, egy új kezdeményezés előkészítése során, amit egyébként a főtitkár vezeti, és már nem egyes főigazgatóságok vezetik ezt, és ez erősíti az együttműködést a bizottságon belül. Aztán egy kérdés érkezett még a Juncker terv pénzeihez való hozzáférés tekintve. Azt gondolom nagyon jó fogadtatása van ennek, és ami pedig a magánbefektetéseket illeti, itt összesen, amire kötelezettséget vállaltak decemberig, decemberig, ennek 90%-a olyan finanszírozás, ami a, tag, a, a, a költségvetési hozzájáruláson kívülről érkezett az EU-ban, és ez nagyon komoly multiplikátor hatást fejtett ki a Juncker termen belül. Hogyan kerülhet erre sor? Miért van ez így? Azért, mert az EBB és az EU költségvetés finanszírozása lehetővé teszi, hogy garanciákat adjanak a befektetőknek. Tehát a projekt mondjuk veszteséges az elején, akkor erre van lehetőség. Ez egy fontos vonzerő a magánbefektetők számára, hogy részt vegyenek ebben. Aztán a szubszidiaritásra is volt kérdés, az általános szabályai ennek a területnek el kell, hogy mondjam, és el is mondhatom, hogy a hatásvizsgálatok esetében ez szinte az első kérdés, amit felteszünk a hatásvizsgálataink. Nagyon szigorúan vizsgálja ezt, és a felvizsgálati testület, amely ezeket a hatásvizsgálatokat készíti, és itt ez egy első lépés, hogy úgy mondjam, ez nagyon nagy elvárások vannak ezzel kapcsolatban. Ezért aztán azt kell, hogy mondjam, tényleg komolyan vesszük ezt a kérdést. Igyekszem még utána nézni, mi az, amire nem válaszoltam. Igen, a menekült válságra is volt egy kérdés, illetve a bizottság végrehajtási kapacitása ezen a területen, el kell, hogy mondjam, a menekült válság egy nagyon konkrét példája annak, ahol a bizottságnak együtt kell működnie a terepen a tagállamokkal. Mindenek előtt Görögország került szóba, de más frontállamok is, hogy úgy mondjam. És a főigazgató, aki felelős a strukturális reformért és a támogatási szolgatókért, Görögországba járt, jár, hogy heti, és heti két napot szinte mindig ott tölt, és ott segít a görög hatóságoknak elmondja, mit tegyenek. Véleménye szerint ez egy nagyon fontos példa egyébként arra, hogy hogyan tudunk együttműködni a tagállamokkal. Ez azt jelenti, hogy nem csak szabályokat alkotunk, hanem együtt állunk ki a terepen a feladat megoldására. Ami pedig az európai határ és partvédelem létrehozását illeti, itt bizony megint csak a tagállamokat segítjük a külső határok védelmében. a az Ender asszony rákérdezett az externalizációra és az intern regionalizációra. El kell, hogy mondjam, nem nevezném ezt externalizációnak, mert a nagy változás, ami az elmúlt fél-egy évben történt, az a végrehajtó ügynökségek létrehozása, ami egy jól működő dolog, hiszen ezek együtt működnek, ezek az ügynökségek, a hozzájuk tartozó, vagy az őket vezető főigazgatásokkal, aztán rákérdezett a magas szintű tisztviselők mobilitására, vannak konkrét szabályok, hogyha vannak tisztviselők, akik mondjuk átvesznek egy új posztot, akkor arról van szó, hogy a mobilitás kedvéért nem mozgatjuk az embereket, tehát eh, az asszisztensem például majdnem tíz év van itt, eh, az elődöm eh, tíz évig volt itt, én nem kívánok ennyi ideig maradni, de ez egy magánmegjegyzés volt. Aztán a titkárságot, az Olafot felügyelő testület titkársága, ezt már hall, hallhatták, hogy ez a testület a bizottságba kerül, és minden bizonyal az elhelyezés egy semleges szolgálatban lesz. Ez a felügyelő bizottság működő képességét kívánja garantálni. Az Olaf függetlensége, ez is szóba került, ha jól értettem a kérdést. Erre irányult egy kérdés. Igen, tanúsíthatom, hogy az Olaf vizsgálatai a vizsgálati funkciójában teljesen függetlenek valóban. Azok és legalábbis az Európai Bizottság részéről nem merül fel kihívás az olaf függetlenségével szemben. Elnök asszony, igyekeztem az összes kérdésre. A tagállamok felelőssége, a kollégám felhívta a figyelmet, Kraft úr fog válaszolni erre. Parancsolj! Nagyon röviden a tagállamok elszám, a közös, a megosztott menedzsment esetében. Ért azt gondolom az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország és Dánia írt alá egy nyilatkozat ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok képviselővel közösen kritériumot kíván meghatározni, hogyan tudjuk használni azt a biztosítékot, amit ez a deklaráció tartalmazott. Sajnos nem volt túl sikeres az eredmény, most három tagállam biztosít ilyen nemzeti deklarációkat. Az Egyesült Királyság már nem ad ilyeneket, ennek ellenére együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy elkerüljük a hibákat nem csak személyelőmunkat és tréninget tartunk ennek érdekében, hanem kifizetéseket félbe is szakítunk fel, is függesztünk, és hogyha megalapítunk egy hibát, vagy egy rendszerhibát, akkor van lehetőségünk arra, hogy pénzügyi korrupciókat alkalmazzunk. Erre egyébként rendszeresen sor kerül az információt, egyébként az EU költségvetésével kapcsolatos közlemény tartalmaz. Két hozzászólás van, még kérem a kollégákat röviden, mert tulajdonképpen a napi rendük lassan végére el Maria Szúr. Köszönöm, elnök asszony. A főtitkár úrnak szeretnék mondani valamit. Említette a határőrizeti szolgálatot, és említette Görögországot is, viszont egy általános kérdésem lenne Nagyon nagy késedelmeket látunk a menekült ügyi kérelmek vizsgálata, megítélése szempontjából adna esetleg nekünk adatot arra vonatkozóan? Mondana a határidőt, hogy mikor fog megvalósulni ez? Ugye volt egy közös nyilatkozat Törökország és az, Egyesül, és az Európai Unió részéről a Juncker úr azt jelentette be, hogy legalább 400 menekültügyi szakértő fog jönni Görögországba, plusz 400 jogász is, de mostanáig nagyon kevesen érkeztek. Nagyon nagy nálunk a menekültek, és az illegális bevándorlók koncentrációja egy-két szigeten tudna esetleg adatokat mondani, vagy beszámolna arról, hogy milyen fejlemények történtek ebben a témában? A második megjegyzés. Az Európai Bizottság és a görög hatóságok közti együttműködésről beszélt. Ez az Európai Unión keretein belül történik, vagy pedig az együttműködési megállapodás a trojka keretében történik ez? És lenne egy megjegyzésem a titkársággal kapcsolatban. Van tolmácsolásunk görögre, de a vita webstreamen keresztül Görögországban nem követhető, tehát az interneten nem tudjuk kiválasztani a görög nyelvet. Erre tudna mondani valaki, valamit? Aki követni szeretné az üléseinket, az ki kell, hogy az angolt vagy egy másik nyelvet. Le is ellenőriztem nem lehet az interneten kiválasztani azt, hogy valaki a webstreamet görögül kövesse. Flanagan, bitte. Flanagan kolléga. Köszönöm. Mise Barnier-t említette, és azt a tényt is, hogy a Brexit simán, normál mederben történjen. A Strasburgi plenárison volt egy lehetőségem arra, hogy Mise Barnier-vel találkozzak, és az volt a benyomásom, hogy nem is érti, hogy miről beszélünk. Sajnálatos módon az angol tudása nem igazán magas szintű. Jó, erről nem önnel kell egyeztentem. Önök, ön nagyon jól érti az angolt, és aki maga mögött ül, ő is kiválóan használja az angolt. Ugye ez a közös nyelv. Gondolja esetleg, hogy hiba volt a tekintetben, hogy egy angolul beszélő ország egy olyan emberrel kell tárgyalnia, akivel valószínűleg tolmácson keresztül kell majd egyeztetnie, ez ugye késedelmet, problémát okozhat. Miért nem választunk ki egy angolul beszélő tárgyaló felett? Vagy egyetért az elődjével? Hogy egy ír rádióban elhangzott az, hogy a megoldása az, hogy mindenki tanuljon meg franciául és németül, de ez sajnos nem lehetséges. A kérdésem az, hiba volt ez? Az első találkozón már félreértések voltak, nem értettünk semmit. Elnök, köszönöm. Itt a kolléga. Gyors leszek, elnök asszony. A görög hatóságokkal való együttműködés a menekült kérelmek tekintetében föl kell állítani az eljárásokat, a struktúrákat a görög oldalról is, és ehhez kapcsolódhat a, a tagállami szakértői támogatások. Mindkét esetben késedelmek voltak. Folyamatosan felhívjuk a figyelmét a tagállamnak arra, hogy biztosítsa a tagállamoknak a figyelmét arra, hogy támogassa a görög hatás, hatóságokat, szakértőkkel, jogászokkal. Majd bilaterális módon megadom a vonatkozó adatokat. Azt kérdezte, hogy ez az EU-török nyilatkozat keretében, vagy a trojka keretében történt-e? A támogatás, amit a bizottság ad, a strukturális reform támogatáson keresztül történik, ez azt jelenti, hogy az általános együttműködési keret része, nem csak Görögországgal, más tagállamokkal kapcsolatban is ez érvényes, amikor támogatást kérnek. Úgy gondolom, hogy bármilyen nyelven tudunk kommunikálni, hiszen kiváló munkát végeznek a tolmácsok. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor az előadónak adom meg az átszó akár a lehetőséget a megszólalásra. Elhangzott, hogy kevés az idő. Elég hosszan eszmét cseréltünk. Köszönöm Itelyen úrnak az elmondottakat, és mindenkinek az előadást. A 2015-es mentesítés kapcsán még bőven lehetne miről beszélni. minket eh, még sok kérdés foglalkoztat, a költségvetési eszközök, a hitelvállalás, de ezt most azt hiszem nem tudjuk folytatni. Köszönöm. Kapcsolatban maradunk, és majd újra találkozunk. Köszönöm, hogy eljöttek. A felmerült kérdéseket írásban fogják előadóink megválaszolni, és kérek mindenkit, aki nem képviselő és nem frakció tanácsadó, hogy most hagyja el a termet, mert a következő témánk az afrikai béke eszköz, ez nem nyilvános vita. Egy órán keresztül a web streaming is leáll.